Eh, este informe tiene que ver con eh, la revisión del reglamento. A halálbüntetésről ö, eh, esett szó, illetve a ö, eh, menekült kérdések kapcsolatos ö, állásfoglalásra. Egyiptom témája kerül majd még napirendre. Én nem leszek egyébként ott, és Préda úr fog elnök, elnökölni. Az első napi rendi ponttal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ha nincsenek változások, akkor meghallgatjuk Lochwiller képviselőt. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok a jelentéstevője ennek a véleménytervezetnek. Itt egy nagyon technikai jellegű anyagról van szó, és már az elején hangsúlyozni szeretném azt, hogy a kínzás elleni rendelet nagyon-nagyon fontos, az eredeti rendelet is. Ez egy EU-s jogalkotási anyag, amely az emberi jogokra történő hatást kezeli, például a halálbüntetés és a kínzás meglétét. Azt gondolom, hogy mindez eh, meggyőzően mutatja azt, hogy az emberi jogokat igenis eh, jogalkotással is meg lehet védeni, nem csak eh, politikai párbetéddel. És amikor a régi rendeletet 2006-ban elfogadtuk, akkor az ENSZ speciális jelentéstevője, Van Bóven úr, és támogatott bennünket, azt mondta, hogy igen, elégedett, és más országokat arra szólította fel, hogy vegyék át ennek a rendeletnek a szövegét, illetve nemzetközi eszközt kért, amely ezen EU rendeletre alapul. Sajnálatosnak tartom azt, hogy az AFET és a DROA együtt nem tudják ezt a rendeletet úgymond vezetni, mint ahogy ez igaz volt az előző mandátum alatt. Remélem továbbra is a vezető szakbizottsággal történő együttműködést az Intával. és Sáke, Alde és kollégám az tevő, aki az én véleménytervezetemhez számos konstruktív javaslatot tűzött hozzá, és a jelentéstevő között pozitív az együttműködés. Remélem, hogy ezt a konstruktív együttműködést majd az árnyék jelentéstevőkkel is folytatni tudjuk. Néhány módosítóra szeretnék kitérni, ez előbb még az általános megközelítésre. Mint említettem, ez egy bonyolult kérdés, nagyon részletesen kell fogalmazni a módosítókban, a DOAINTA közös workshopja nagyon gyümölcsöző vitát folytatott, a bizottságot, a magánszektort és a civil szervezeteket is meghívtuk erre a témára, illetve konzultációt is Folytattunk a workshopon kívül, az egyetlen civil szervezetet eh, is meghívtuk, az Omega Amnesty-t, akik a kérdéssel foglalkoznak. Ez két eh, kitűnő civil szervezet, bizonyos eh, fontos kérdésekben különbözik a nézetük. Az Amnesty és az Omega, Omega ma teszik közjelentésüket, ami a kínzási eszközök exportjára vonatkozik. A rendelet tervezet, amelyet a bizottság nyújtott be, számos pozitív javaslatot tartalmaz a jelenlegi kereten belül. A rendelet tervezet már most is felölel civil szervezetektől érkező kéréseket, de más forrásoktól is, például a rugalmas ellenőrzési rendszer bevezetése, a olyan orvosi készítmények exportját illetően, amelyeknél felmerül annak a veszély, hogy esetleg halálbüntetés végrehajtásához használják őket. Mm, támogatom ezeket a javaslatokat, és ezek eh, jelentős mértékben javítják eh, az eredeti rendeletet. Azt gondolom, hogy a szövegnek ambiciózusnak kellett volna lennie, illetve ki kellett volna, hogy térjen a joghézagokra, és eh, a kereskedelmen keresztül, illetve eh, eh, technikai szolgáltatokon keresztül senki ne kapcsolódhasson bele ezekbe a tevékenységekbe. Az én véleményem ezt a joghézagot igyekszik tisztázni a kulcsfontosságú módosítókra térnék ki, amelyekre javaslatot tesz a vélemény. A végső felhasználási záradékot illeti a nemzeti megelőző mechanizmust, a tagország és a bizottsági eh, mechanizmusok a függelékben. Természetesen más módosítókat is tisztázhatunk, amelyek a kiegészítő szolgálatokat, a brokeringet, a a promocionális tevékenységeket és a tagországi intenciókat is figyelembe vesz. Én most a célzott végső felhasználási záradékra összpontosítani. A gazdasági ágazat igen kreatív, különösen amikor a biztonsági felszereltségek iránt igen nagy az érdeklődés, kétes rezsimek felől. A bizottság nem fogja tudni előre megmondani azt, illetve közvetlen módon azonnal reagálni erre a listára. Tehát ez tulajdonképpen ez egy listás alapú gyenge megközelítés, ami a sürgősségi eljárást illeti, bizottsági eljárást, ez egy nagyon pozitív javaslat. Tudjuk azonban tapasztalatból, hogy a bizottság és a sürgősség egymással összevethető. A végső felhasználási záradék lehetővé tenni azt, hogy a sürgősség eljárás keretében még gyorsabban léphessenek fel, és ezek természetesen egymást kiegészítenék. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy az Európai Parlament kért egy ilyen záradékot, már a 2010-es kínzásra vonatkozó jelentésében. Ez a kettős felhasználású rezsimekre is vonatkozik az Ausztrália csoport, amelynek minden tagországunk tagja érzékeny vegyi anyagokkal foglalkozik. Az Egyesült Királyság támogatta ezt a típusú záradékot már évek óta. Az Inte jelentéstevője szintén azt javasolja, hogy vezessünk be egy ilyen rendszert, rendszert és catch all close-nak nevezi. Én eh, a célzott végső felhasználási záradék kifejezést használtam, hiszen ez sokkal jobban reflektálja eh, a célt. Célja az, hogy a tagországok számára lehetővé tegye azt, hogy fellépjenek, illetve megtiltsák eh, egy adott termék transferjét. Olyan esetekben, amikor nyomósokkal van arra a tagországnak, hogy feltételezze halálbüntetés végrehajtása hogy kínzásra akarják ezt az eszközt, hogy anyagot használni. Én is azt javaslom az intézkedéstevőjéhez hasonlóan, hogy a tagországoknak jelezniük kell az ilyen típusú intézkedések pontos célját. Ennek célja továbbá az is, hogy ezek célja világos legyen, az információcsere a bizottsággal és a tagországok között is alapvető, annak érdekében, hogy a visszaéléseket meg tudjuk akadályozni. Javaslom továbbá azt, hogy a bizottságnak kell meghatároznia azt, hogy a termékeket a releváns annexhez csatoljuk-e. Ami a nemzeti megelőző mechanizmusokat illeti, a bizottság javaslata, hogy erősítsük az ellenőrzését a gyógyászati termékeknek, üdvözlendő, és a tagországok ezzel hatékonyan ellenőrizhetik a szerződéses feltételeket a gyógyszerészeti cégekkel, gyógyszercégekkel. A külső ellenőrzést is javasolnám, azért, hogy egy plusz védelmi hálót hozzunk létre. A 12-es módosítónak az a célja, hogy a leginkább legitim tagországi szervek bekapcsolódhassanak a kínzás megelőzésébe, illetve hozzáférhessenek a gyártó és a szállító közötti szerződéses feltételekhez. Ez benne van a kínzás elleni jegyzőkönyv megfelelő függelékében is. A legtöbb tagországban ezt átvették, és javaslom azt, hogy a nemzeti emberjogi szervezetek is hozzáférhessenek ehhez a jegyzőkönyvhöz. Természetesen a nemzetközi kritériumoknak függetleneknek kell lenniük. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy mindkét civil szervezet már most is felelősséggel, illetve beszámol tagországi szervezet felé, figyelemmel követi az országok emberjogi helyzetét, például ami a bántalmazást és a kínzást illeti olyan szakértőkről van szó, akik megfelelő tapasztalattal bírnak, és azt gondolom, hogy az Európai Parlament hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt a munkát segítsük ami az éves jelentést illeti, azt javaslom, hogy kérjük meg a bizottságot arra, hogy éves szinten készítsen jelentést a tagországi helyzetekről. Jelenleg nem megfelelő működők ez a rendszer, a hozzáférés nem megfelelő, nehéz, nehézkes a jelentés készítés a különböző tagországok között. A fegyverexport jelentésnél illetve ehhez hasonlóan mindez erősíteni a beszámolási kötelezettséget és a parlamentet ellenőrzési funkciójában. Ezen kívül vannak módosítók a függelékhez, ez a kettes és a hármas függelékekhez is. Én számos plusz elemet tettem hozzá az ellenőrzési listához. Az Amnesty megfelelő bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy ezeket a pontokat miért kell ellenőrizni. Számos példája van annak, amikor ezeket az elemeket kínzásra használják, illetve kizárólagosan erre használják. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a listát frissítsük. Az összes többi módosító is itt van nálam, de azt gondolom, hogy akkor itt most abba hagyom, és az árnyék jelentéstevőknek adok lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel, és majd az árnyék jelentéstevők ülésén ezek részleteire is ki fogunk térni. További módosítókat tervezek még kidolgozni, de várom a szakértők visszajelzését. Bizonyos kérdésekben amelyeket egyenőre itt most nem tudok itt megvitatni. Például a gyógyászati gyógykészítmények ellenőrzése, és az annexben bővíteni szeretném az ország listát is. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen le. Eh, Lokpiller asszonynak sajnos ma nagyon kevés idő van arra, hogy vitát nyissunk, illetve megtartsuk, de az árnyék előadók sem fognak tudni a részletekbe belemenni. Sipor, Damis Maka és másoknak is megadom a szót azt követően. Köszönöm szépen! koleżanka będąca shadow raporterem ja ją zastępuję nie mogła dzisiaj być obecna na tym posiedzeniu. Köszönöm szépen. Ahogy a kollégák elmondták, az árnyék előadók nem tudtak jönni, most szeretnék én helyettesíteni néhányokat. Lochpiller asszonynak köszönöm. Nem egyszerű a kérdés. Egy olyan kérdés, amivel már többször tárgyaltunk az albizottságban is. Természetesen konkrét, speciális kérdés, kettős alkalmazási célú termékekről van szó, nem egyszerű nyilvánvalóan ez a kérdés. Mindig is vannak technikai, műszaki fejlődésről hírek, és az árnyék előadók árnyék előadó nevében is szeretném aláhúzni, hogy az Európai Uniónak szerepet kell kapnia felelős szereplőkért ebben. Abban, hogy fellépjünk a halálbüntetés és a kínzás alkalmazásával szemben minden munkát folytatni kell, és mindent meg kell tenni, hogy a jelenlegi eredményeket tovább vigyük. A nemzetközi kereskedelem nagyon gyorsan változik. Új termékek jelennek meg, elsősorban gyógyászati termékek és gyógyszerek. Ezért van szükség az előírásokra, világos szabályokra, amelyek hatékony reakciót tudnak biztosítani a jelenlegi világ kihívásaira. Információcserét is erősíteni kell. Ez is erősíti a rendelet végrehajtását. Mellesleg vannak módosítók is, pontosan ezekre összpontosulnak ezek is. Fontos az is, hogy definiáljuk pontosabban a kínzás fogalmát. És különösen a licenszekkel kapcsolatban van szükség, a kiviteli engedélyekkel kapcsolatban van szükség erre, hiszen a szabályokat itt sokkal könnyebb lesz érvényesíteni. Azok a termékek, amelyek a hármas mellékletben vannak, azoknak újra meg újra kiviteli engedélyre van szükségük. Nem lehet, hogy ezeket az engedélyeket aztán akkor alkalmazzák, amikor az európai térben vannak e termékek, amikor, amikor kiviszik őket, akkor is kell, hogy legyen egy kiviteli engedély. Ennyi volt az árnyék előadónak a, a véleménye. Köszönöm szépen. Bom, eu vou falar em português. Uh, Uh, Portugálul szeretnék én is beszélni, és én is köszönetet mondok először is a kollégának a dokumentumért. Két teljesen világos feltétel és cél volt. E témához egy ellenőrzésre, felügyeleti csoportra van szükség, aki tulajdonképpen figyelemmel kísér mindent. Nagyon nehéz megfelelő hozzáférést biztosítani bizonyos dokumentumokhoz, de mégis a dokumentum maga rendkívül fontosnak tekinthető. Egy dolgot azért megmondom őszintén, nem értettem pontosan, és jó lenne, hogyha tisztáznánk. A 17-es cikk a rendelet alkalmazásának felügyeletéről szól. Három év szerintem az túl hosszú, túl sok határidőnek. Szerintem azért ezen érdemes lenne elgondolkozni, hogy vajon ezt, vajon ezt a határidőt legalább két évre nem lehetne lecsökkenteni. Bár azt is megjegyzem, én túl hosszúnak tartanám. A két év, de azért mégiscsak jobb, véleményem szerint ebben a kérdésben. olyan termékekről van szó, amelyek gyógyászati terméknek tekinthetők, ezeket lehet pozitív, de lehet negatív formában is alkalmazni. Ez a jelentésben is benne van. Gratulálok tehát még egyszer az előadónak, mert nagyon nehéz volt a munka, amit el kellett végeznie, hiszen rengeteg dolgot érintett a kereskedelemben elsősorban, de az is fontos, hogy az álláspontunk is egyértelmű legyen. A ezeket a termékeket fontos, hogy ellenőrzés alá vessék, és hogy megfelelő büntetések, szankciók legyenek akkor, hogyha e termékeket kínzásra vagy a halálbüntetés végrehajtására használják, ezt tudni kell a használóknak. Demis Méker asszony. Köszönöm szépen, én pedig hollandul szeretnék beszélni. Valóban nagyon fontos ez a dokumentum, nagyon technikai jellegű és nagyon nehéz. Először is köszönetet szeretnék mondani Barbarának, az előadónak. Nagyon fontos ez a munka. És tudom, hogy nagyon elkötelezett vagy, és technikai értelemben is értesz hozzá. Két kérdésem van, legalábbis most erre korlátozódom. Úgy gondolom, hogy a fenntartásaink is azonosak. A, ki, a a kilences módosító, ami ezt az úgynevezett catch-all formát írja elő a tagállamok számára, amit egyöntetően el kell fogadniuk arra az esetre, hogy akkor, amikor határozott okai vannak, illetve jelzések vannak arra, hogy az adott termék a kínzás vagy halálbüntetés végrehajtásához használható. Uh, uh, az Omega Research uh, alapítvány és az Amnesty International, ahogy elhangzott, a közelmúltban pont erről a kérdésről adott ki egy dokumentumot, ami a gyógyászati és gyógyszereszközöket illeti. Nos, úgy gondolom nagyon fontos lenne, hogy az anesztéziára vonatkozó létfontosságú termékeket, termékekre külön figyeljünk, hiszen az a DROA és INTA közös megbeszélésén április 23-án erről szóltunk, abszolút támogatjuk a hatékony exportellenőrzést, amely egyrészt a legitim gyógyszerhozzáférést, a, a létfontosságú gyógyszerekhez biztosítja, de figyel az európai gyógyszerekre is, gyógyszerkészítményekre arra, hogy ezeket ne lehessen külföldiek vagy mások által egy ilyen kivégző eszközként használni. A behozatalt a lehetőségek szerint, hogyha korlátozzuk, az valamilyen fajta választ kapunk, lehet, hogy nem tökéletes válasz, de mégis arányos erre a problémára. Úgyhogy Barbarától azt szeretném tudni, hogy készen arra, hogy a gyógyszereket kizárja ebből az áradékból. A második dolog, a kettes, hármas, ötös, kilences, tíz, tizenöt és tizenhatos módosítók tulajdonképpen azonosak, vagy átfedés, átfedék eh, Schalke kollega az INTA, mint illetékes szakbizottság módosító javaslatait. Úgyhogy nem tudom, hogy késze arra, hogy ezeket a módosítókat visszavonja, vagy mi lesz, hogyan gondolja a kollega? Eh, Köszönöm szépen. Sok időm nincsen arra, hogy másoknak megadjuk a szót, kivéve az előadót csak. Nagyon szorít az idő tulajdonképpen már a vita idejét használjuk, de mégis megkérem Lochbiller asszonyt, hogy válaszoljon. Elnézést kérek mindenki mástól, aki szót kért volna. Az árnyék előadók nyilván együttműködnek az előadókkal. Köszönöm szépen, köszönöm a visszajelzéseket. Csak azokra térnék ki, amik tisztázó kérdések voltak. A 16-os kérdés volt az első. Odaírtam, hogy a, az eszközhasználati keretirányelvvel analóg ez a kérdés. Az ön visszajelzés az EPP-től. Nos, úgy gondolom, hogy e, erről hosszabban kellene beszélnünk, majd az árnyék előadóin megbeszéljük. Márk, egy olyan kérdésre mutat rá a gyógyszeripari termékekkel, ami önmagában probléma. A civil társadalmi szakértők is két külön véleményt képviselnek a e kérdésben, úgyhogy pillanatnyilag nekem semmi bajom azzal, hogy ezeket a termékeket kizárjuk, de csak a biztonsága kapcsolatos felszereléseket. De, de százszázalékig nem vagyok biztos, mert Meggyőzőnek találom például azt is, amikor azt mondják, hogy ne vegyük ezt be, hogy a Propofolt gyártó német vállalat és mondja, hogy a propofol az az a, a, a legtisztább anesteziológiai anyag. De ezt például az Egyesült Államokban halálbüntetésre használják. De mindenütt másutt az anesztéziánál alkalmazzák. És a cég egy mechanizmus dolgozott ki arra, hogy amikor eladják a terméket az Egyesült Államokba, akkor a, az átvevő gyógyszer forgalmazóknak eh, el kell fogadni, és alá kell írni, hogy a börtönkórházaknak nem adják át ezeket, és a börtönöknek nem adják át ezeket a gyógyszereket. Tehát ez a fajta ellenőrzési rendszer működhet, de még el kell gondolkozzam ezen. Az átfedéseknél pedig azt majd megnézem, hogy hol van, és akkor majd a shadow ülésen, az árnyék előadó ülésen megbeszéljük. Uh, Mikor lesz az első árnyék előadókkal való ülés? No está fijado, parece ser porque todavía todos los grupos ni... Nem határoztuk még meg, de úgy tűnik, hogy még az összes frakció nem is nevezte meg az árnyék előadóját, a GUE-nak nincs például. Ez többek között probléma, és azt remélem, hogy a következő napokban azért majd történik valami e téren. A titkárságot arra kérem, hogy próbáljon nyomást gyakorolni erre. Nevezzék ki a hiányzó árnyék előadókat. A külügyi szolgálattól is van körünkben valaki, szeretném neki is megadni a szót. De nagyon sajnálom, hogy nem tudok varázsolni, csak annyival gazdálkodhatunk időben is, ami, amennyink van, és minthogyha a rendel is lettek volna problémák a tunéziai elnök, miniszterelnökkel, és igazából késve kezdtünk, emiatt mi is késve vagyunk, tulajdonképpen már Egyiptomról kellene beszélni, de köszönöm szépen a külügyi szállat képviselőjének, hogy eljött, és meg is adom neki a szót, elnézést kérve a többi tunéziai vendégnél. Köszönöm szépen elnök asszony engedélyével az Európai Bizottság nevében szeretném a szót megkapni. A, a bizottsági javaslatnak mi vagyunk a felelőse. Mivel mondta, hogy szorít az idő, nagyon röviden válaszolnék. Először is köszönetet mondok Lochbiller asszonynak, az át, hogy ilyen átfogóan bemutatta a véleménytervezetet. Szeretném szeretnék arra is rámutatni, hogy több módosító van, amivel a, amit a bizottság elvileg részben támogathat, a 3-as, 4-es, 15-ös és 16-os. Szeretném elmondani azt is, hogy üdvözölnénk a 15-öst is, amely, egy, amely a koordináció kialakítására, a koordinációs csoport kialakítására a 1236 per 2005-ösre vonatkozóan, és a kettős felhasználású export ellenőrzés keretére vonatkozna. Úgy gondoljuk, hogy a felhatalmazáson alakuló jogkörök egy ilyen koordinációs csoport esetében valóban hatékonyabb jogszabályi végrehajtást garantálnának. Szeretnék még mm, az egyik módosítóra kitérni az úgynevezett célirányos végzáradék. A bizottság ezt nem tudná támogatni a következők miatt. Úgy gondoljuk, hogy ez a módosító fontos jogi problémát vet fel. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen jellegű célzott végfelhasználói záradék nem felel meg sem az Európai Unió, sem pedig a kereskedelmi és vám eh, megállapodásainknak. Szeretném hangsúlyozni, hogy a vonatkozó jogszabály a jó eh, olyan eh, termékeket használ, amelynek nincs katonai felhasználása. Tehát a kettős felhasználású termékek miatt a kettős felhasználású termékeket ide nem vennénk fel. A kettős felhasználású termékek definíciója szerint polgári és katonai célra alkalmazhatók. Azok a termékek, amelyeknél nincsen katonai felhasználás, az nem igazolható. Azzal, hogy a, 20, a GATT megállapodás 21b kivételeket tartalmazó cikkére utalnak, és a 346 per 1 per b az Európai Uniós szerződésből. A bizottság tehát a kínzás ellenes jogszabályok keretében a GATT megállapodás 20-as cikkére utal csak. Ennek eh, a kereskedelmi korlátozások eredményeképpen a közerkölcs védelme, az emberi élet eh, és egészség védelme a fő szempont, és ezt eh, figyelembe kell venni akkor is, amikor azonos feltételek melletti országok önkényes kiválasztása van az, a nemzetközi kereskedelemben. A bizottság a GATT szervezést és az Európai Unió működéséről szóló törvényt veszi figyelembe, tehát akkor, amikor azt mondja, eh, hogy a 1236 per 2005-ös kell, hogy az alapvető szab, alapján kell, hogy az alapvető szabályokat meghatározzuk a célirányos végfelhasználásra vonatkozóan. A tagállamok egyoldalúan kell, hogy meghatározzák, hogy a nem felsorolt termékekre vonatkozóan előzetes engedélyezést akarnak-e, vagy sem, mint például a 14-es módosítójuk, emiatt pontosan nem elfogadható. Az egységes szabályok a következő formát lehetnek. Az előzetes engedélyezés minden felsorolt termék exportjára, illetve át tranzit szállítására, a lényeges termékek tranzit szállítására, tehát figyeljék figyelembe, hogy a, az EU kereskedelmi politika alapján nincsen olyan rend, hogy szabadon lehet harmadik országba exportálni. A harmadik pedig, hogy bármely szállító, bármely exportáló számára a szolgáltatót teszi felelőssé azért, hogy szállítja-e, illetve exportálja azokat a termékeket, amelyek feltehetően a halálbüntetés vagy kínzás szempontjából felhasználhatók. Köszönöm szépen, ezek voltak a kifogásaink. Köszönöm szépen, Lachmiller asszonynak adom meg a szót. Uh, not much. I assumed that you would have this... Sok mindent nem tudok ehhez hozzátenni, feltételeztem, hogy ez lesz a véleményük, és nagyon sajnálom, hogy a jogi szolgálattól, a parlament jogi szolgálatától nem kaptunk jogi jellegű választ, de talán a következő napokban erre mód nyílik. Köszönöm. Biller tener su, su informe, su... Biller asszony, mikor kaphatja meg ezt a, az információt, tehát a jogi szakvéleményt a szolgálattól, a jogi szolgálattól? Tehát jogi szakvéleményre van szükség a parlament jogi szolgálatától. Köszönöm szépen. A módosítók határideje június második, a sok idő nem maradt erre tehát. Ha a GUE-tól van itt valaki, akkor kérem ezt vegyék, most jegyezzék, hogy árnyékelőadót kellene kinevezniük. Köszönöm. Préda úrnak adom át a szót emberi jogok Egyiptomban témára. Euh, <clears throat> Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük az ülést. Az egyiptomi helyzettel kapcsolatban. Itt ezzel kapcsolatban um, el kell mondanom, hogy 31 uh, tagja van az albizottságunknak. Most ehhez képest Ha jól látom, akkor négy parlamenti képviselő van itt. Én és még három személy itt a teremben, azért ez eléggé sajnálatos, már csak azért is, mert sokat beszéltünk, előkészítettük ezt a témát. Legyen-e vagy ne legyen ilyen fajta ö, eszmecsere, hát sajnálom, hogy ilyen helyzet alakult ki. Meghívottjaim előtt tehát elnézést kérek. Az Emberi Jogi Nemzeti Bizottság elnöke, Helyek úr van itt velünk, aki, illetve hogy neki kellett volna eljönnie. De igen, nagy ö, szomorúságunkra nem tudott eljönni Brüsszelbe. Itt ilyen egyéni felebezési ügyek miatt nem tudott eljönni Fajek úr, már egyébként egy hasonló eszmecserére sor került korábban. Az elmúlt napok során a biztonság kérdése merült fel a régióban, és mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy Egyiptom milyen fontos ország a térségben, a radikális erőkkel való konfrontációk, amely a biztonsági helyzet teszi kockára. A mai találkozónknak Egyiptommal kapcsolatban a következő témái lesznek. Alapjogok, alapszabadságok, alapjogok kérdése, a passzív ellenállás, a civil társadalom kérdése, az újságírók szabadsága, és Egyiptom kapcsán ugye itt a katonai bíróságok szerepét is szeretnénk kideríteni a civil, vagy tehát polgári ügyek kérdésében. Hat fiatal férfit végeztek ki, és több mint száz személyt Morsi volt elnök úrral együtt szintén bíróság elé állítottak, és halálbüntetésre ítéltek. Itt szeretnénk emlékeztetni Egyiptomot arra, hogy az ENSZ is egy moratóriumot kér a kivégzések tekintetében. Nem csak Egyiptomban van egyébként sajnos ez a probléma. Mi mindenhol elmondjuk, minden bilaterális kapcsolatunk során elmondjuk azt, hogy a halálbüntetést ellenezzük, és ott, ahol ezt még a büntető törvénykönyvek lehetővé teszik, ott kérjük, hogy moratóriumot vezessenek be a konkrét kivégzésekkel kapcsolatban. Ami pedig a tömeges ítéleteket illeti, ezekről is már ebben a parlamentben többször is elmondtuk, hogy ezek ellentétesek a nemzetközi kötelezettségeivel Egyiptomnak, és egyébként a jogállamiság elveivel sem egyeztethetők össze. Tehát ennyit a parlament álláspontjáról ezen kérdésekkel kapcsolatban. Miután Egyiptomról van szó, ezért szeretnénk a nők helyzetét, illetve a fiatal lányok helyzetét is megemlíteni. Szexuális és fizikai bántalmazások, valamint az ehhez kapcsolódó bűncselekmények problémáját vetném fel, reméljük, hogy az ezt támogató törvényeket minél hamarabb meg fogják szüntetni, annak érdekében, hogy ezek az emberi jogokkal kapcsolatos nemzetközi egyezményekkel összhangban álljanak. Ennyi tehát bevezetésként, és most szeretném megköszönni két meghívott vendégünknek, hogy eljön, Habu Deza Fessa, aki az egyiptomi emberi jogi szervezetek, szervezettől jött hozzánk, és Baré Eldin Hassan, aki pedig vezetője és alapítója is a Kairói Emberi Jogi Intézetnek. Mindenkinek 10 percet adunk körülbelül bevezetőjének megtartására, hogy elmondják, hogy milyen a helyzet önök szerint, illetve az önök állt által képviselt intézményeknek mi a véleménye erről a helyzetről. Tehát most akkor megadom a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna elnézést kérni kollégám nevében, aki sajnos nem tudott eljönni, Nagyon jó az, hogy itt lehetünk az emberi jogi szervezetek nevében, és szeretném biztosítani önöket arról, hogy az emberi jogi alapelvek betartását nagyon fontosnak gondoljuk, és régóta harcolunk az emberi jogok betartatásáért Egyiptomban a forradalom után, a júniusi forradalom után remények fogalmazódtak meg azzal kapcsolatban, hogy egy, az emberi jogok betartásán és a jogállamiságon alapuló államot tudunk létrehozni Egyiptomban. Én három konkrét dologról szeretnék ma beszélni. Az első a kihívásokra vonatkozik, Mint tudjuk, június 3-a után kezdődik az átmenet. Nagyon nagy reményekről szeretnék beszélni még Egyiptom jövője kapcsán. Ez pedig arról, attól is függ, hogy a helyzet az hogyan alakul. Egyiptomban az új alkotmányt sikerül-e elfogadtatni, és Genfben, a Genfi eseményektől is függ mindez. Aztán szeretnék harmadsorban a halálbüntetésről beszélni, és az emberi jogi jogvédőszervekről. Nagyon sokan ezek közül egyetértenek abban, hogy el kellene ezt törölni, meg kellene ezt szüntetni. Hosszú évek óta dolgozunk egyébként ennek érdekében. És egy héttel ezelőtt volt egy javaslatunk ezzel kapcsolatban, hogy függesszék fel a halálbüntetések végrehajtását, mert Morsi úr, vagy elnök és kollégáival kapcsolatos halálbüntetés kapcsán még a, nagy, a főmufti még nem nyilatkozott, Úgyhogy még egyenlőre ebben a konkrét esetben nem tudjuk, hogy hogy néz ki a végső büntetés. De ez egy hosszú folyamat. Az egyiptomi emberek A terrorizmus az egyik legfontosabb, vagy legnagyobb kihívás országunkban, az egyiptomi emberek félnek ettől, és annak ellenére, hogy az egyiptomi emberek szeretnék a demokráciát, a szabadságot, a 2011-es forradalom, a Mubarak rezsim felborítása, illetve az ezt követő események után egy nagyon demokrat, nem demokratikus államformát, illetve vezetés következett Egyiptomban, egy teokratikus államot kívántak bevezetni, marginalizálni akarták a vallási kisebbségeket, és központosítani a politikai hatalmat, mindezt ráadásul a vallás nevében. Ezt az emberek elutasították, az, a muzulmán testvériség teokrata gondolatait elutasították az emberek, és passzív ellenállásba kezdtek, főként azután, hogy Morsi elnök úr abszolút hatalmat magának kinyilvánított egy rendeleten keresztül. Ezek után az emberek ismét az utcára vonultak, szerették volna, hogy a jövőjük reményteljesebb legyen. Tehát 2013. július 3-án történt ez, és szerették volna akkor Morsi elnököt elmozdítani, úgy, ahogyan ez Mubarakkal történt. De Morsi elnök nem volt hajlandó feladni hatalmát, nagyon makacs volt, és nem volt hajlandó lemondani a hatalmáról, innentől kezdve pedig elszabadult az erőszak, és több száz sebesült és több tíz haló, tehát halálos áldozata volt a zavargásoknak. Azután Morsi úr és kormánya a katonák elmozdították őket, és innentől kezdve polgári, polgárháborúba torkollott Egyiptom története. A katonák tulajdonképpen az emberek mellett harcoltak, ez történt július 3-án is. A muzulmán testvériség terrorista cselekményekre, buzdította a szélsőséges erőket, és ennek a polgárháborúnak több száz halálos áldozata volt. Mm, bírókat és rendőröket öltek meg, feldúltak templomokat, szabotás történt, a fontos infrastruktúrális beruházásokat bombázták, és a nemzetközi szervezetek székhelyeit is. A terrorizmus pedig ellentétes az alapvető emberi jogokkal. Mi Egyiptomban nagyon kemény helyzetben vagyunk, ugyanis terrorista csoportok kezében van az ország, nem csak a muzulmán testvériség, hanem a sínai félszigeten és más területeken tevékenykedő radikális csoportok fenyegetik az embereket. Tulajdonképpen az erőszak elharapózása a legnagyobb probléma. Éppen ezért mindent megteszünk a terrorellenes háború sikeréért, ugyanis szisztematikus terrorhullámok teszik tönkre az országot, kívülről is jönnek ilyen támogatások, tehát háborús bűnök, etnikai tisztogatás, esetleg még akár népírtás bűne is felmerült. Tehát itt nem csak az egyiptomi emberek problémájáról van szó, hanem az egész régióról. Tulajdonképpen a ezek a csoportok nem csak a földközi tenger déli medencéjében tevékenykednek, hanem az északi medencéjét is fenyegetik. Úgyhogy ez a probléma az egész emberiség problémája, mert tudjuk, hogy ezek az emberek nem az emberek jogaiért, a jogállamiságért kívánnak fellépni, hanem pont az emberi jogok megvalósulása és a szabadság megvalósulása ellen harcolnak. Úgyhogy a mostani helyzetben azért mégiscsak van talán egy kis remény sugár, és ez pedig konkrétan két dologból származik. Az egyik az az, hogy az 2014-es alkotmány végre kimondja, hogy, az em, hogy a kínzás alkotmányellenes, a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőségről is szó esik ebben az alkotmányban, illetve ö, más hasonló intézkedésekről. Pont ezért jelenleg a szükségállapotot még nem vezette be a jelenlegi kormány, a terrorista csoportok pedig rettegésben tartják az egész országot. A 2012-es alkotmány, amelyet a muzulmán testvériség hozott létre, egészen más hangnemben beszél, tehát hatalmas különbségek vannak a 2012-es alkotmányban egyáltalán nem szerepel az emberi jogok kifejezés, sőt a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőségre vonatkozó passzust is kitörölték ebből, és, egy, és így aztán kilenc éves lányokat kényszerítenek kényszerházasságba. A mostani alkotmány azonban ebből a szempontból sokkal jobban néz ki, mert ebben szerepelnek az emberi jogi alapelvek. A jövő számára mi jelenthet még reménysugárt nekünk? Az, hogy az egyiptomi kormány a emberi jogi ö, bizottság ajánlására több száz ö, ajánlást ö, beépített az alkotmányba. Itt gondolok például a kínzásra vonatkozó bekezdésre, és az egyiptomi törvények nagyon sokszor ellentétesek a jelenlegi alkotmányjal. Éppen ezért a kormány köteles ezeket a jogszabályokat összhangba állítani a jelenlegi alkotmányjal. Az utolsó dolog, amit még meg szeretem volna említeni, a halálbüntetés. Az emberi szervezetek ennek megszüntetése ellen küzdenek, nem csak a kormány ellen, az egyiptomi a kultúrája, és ezt tudjuk, a sarja törvény és a halálbüntetés összekapcsolódnak. 2013-ban kértük a kormánytól azt, hogy töröljék a halálbüntetést, hiszen ez iszlám törvény. Lehet, hogy egy kicsit tovább tart ez a folyamat, de két dologról szeretnék beszélni. Az éptől büntető törvénykönyv a végső ítéletet három, minimum három tárgyalást ír elő, még a büntető törvény, eh, büntető törvényszék előtt a kasszációs bíróságra is el kell menni, és ezen ítéletek előtt várni kell a végső ítél, után a végső ítéletre. Tehát, mint említettem, büntető törvényszék, illetve kettő kasszációs törvényszék. És a a kormánynak javasoltuk azt, hogy függesszék fel a halálbüntetéseket. 5 évre, 10 évre, egészen addig, amíg megerősödik a társadalom, a halálbüntetésre vonatkozó cikk nagy részét törölni szeretnénk, egészen addig, amíg megoldást nem találunk. a mufti közeműködésével és egyéb egyházi vezető közeműködésével. Tehát szeretnénk továbbra is küzdeni az emberi jogokért Egyiptomban. és fontos, hogy a jogállamiság és az emberi jogok megerősödjenek. Köszönöm szépen, Háfuzeva úr. Most pedig Bahely Edin Hassan úrnak adok Good morning, and thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy meghívtak az ülésükre, illetve erre az esmecserére azzal kapcsolatban, hogy mi történik Egyiptomban az emberi jogok területén, illetve a halálbüntetés elleni küzdelemben. Van egy közös barátunk, Egyiptomban van egy nagyon fontos uh, jogi szervezet. Ő hitte a demokratikus intézményekben, a kínzás megszüntetésben, és néhány bírával együttműködött annak érdekében, hogy készítsen egy olyan törvénytervezetet, amelyről szavazás történt, amely megszüntette volna a kínzást. Mi is történt vele? Ez az elmúlt héten történt. Is under interrogation, as well as... Őt kihallgatják, ugyanúgy, ahogy a két bírát is és az ő ő, ő ügyvédi irodája, ami 74 éves, illegálisnak minősítették hirtelenjében. Kedel Boráj nem feltételezett terrorista, önök közül is sokan ismerik őt, még csak nem is iszlamista, liberális emberjogi védő ügyvéd. A kérdés, hogy mi is történik eh, pontosan Egyiptomban. Az elmúlt héten kiadásra került egy nyilatkozat, A biztonsági erők meggyilkoltak egy személyt, az iszlám támadását vélték el mögött, a rendőrtiszt meggyilkolásának hátterében, és a kairós zsoltakban bújdostak, és tüzet nyitottak a biztonsági őrökre, akiket meggyilkoltak a lövöldözésben. A szemtanúk a kampuszra is bejutottak. És egy ismeretlen személy elvette a személyigazolványát, és elvezette a tanúk és a szakszervezet képviselői eh, nem kaptak híreket, egészen eddig, amíg a belügyminisztérium ki nem adott egy nyilatkozatot, és mi úgy gondoljuk, hogy ő azóta meghalt. Ez a példa nagyon sokat mondó azzal kapcsolatban, hogy milyen országá vált Egyiptom a félelem köztársaságába. Hiányzik az a, a kormány, amely fékeket és ellenfékeket biztosítaná. Sajnos az igazságszolgáltatási rend, rendszer sem megfelelő. Azok az intézményi garanciák, eh, amelyekre szükség van, sajnos eh, eh, befagyasztásra kerültek, illetve rendszeresen alásta ezt a végrehajtó hatalom. A parlamenti választásokat többször elhalasztották, előre meghatározatlan időre. Jordánia három héttel ezelőtt eh, jelezte azt, hogy a szír kormány mindenki másra lecsapott, kivéve az isis A király szerint, Jordan király szerint a szíriai kormánynak szüksége volt valakire, Nagy hasonlóság mutatkozik más eh, arab eh, kormányok megközelítése beleértve sajnos Egyiptomot is. Az ISIS kegyetlenül lecsap politikai ellenfeleire, bármely irányultságúak is eh, lehetne, lehetnének. A terrorista támogásokat arra használják, hogy a nemzetközi közösséget megfélemlítsék az emberjogi büntetekkel kapcsolatban. illetve békés politikai disszidenseket céloznak, hogy mindegy, hogy ők iszlamisták-e, szekulárisok-e, vagy liberálisok. A biztonsági taktikákat, amelyeket egyre inkább használnak, ahhoz vezettek, hogy egy olyan politikai környezet alakult ki, ahol az erőszak virágzik. az utcánkon is megerősödött a narratíva, megpróbálják elhallgattatni a racionális hangokat, azokat, akik békés módon akarják véleményüket kinyilvánítani. Az emberjogi védő, Sajmer Szabab, őt lelőtték a biztonsági erők, amikor megpróbált virágot tenni a, a Tahir ári tér rendőrtén támadások áldozatai emlékére. Hundreds more have faced the similar face, yet. Most is hasonló félelmeink vannak, de egyik terroristát sem sikerült még az említett bűncselekmények miatt elítélni. Én attól tartok, hogy a radikalizáció folytatódik, és a káosz felé történő eltolódás. A kormány ezeket az erőket kifogásként használja fel a kemény politikáihoz. A szabad és fair ítéleteket rábajtiporták, illetve kollektív halálbüntetéseket szabtak ki. És alapvető jogokat sértettek a bírósági tárgyalásokon is. Ezeket a tárgyalásokat az ENSZ elfogadhatatlannak minősítette az igazságügyi rendszer megcsúfolásának. Az emberjogi védőket súlyos támadások érték, és bebörtönzésüket elfogadhatatlan időre hosszabbították. És ezzel egy időben hiányzik a pártatlanság illetve az Egyiptom igazságszolgáltatás függetlensége. Ez jelzi azt, hogy ez az intézmény megbukott Egyiptomban a jogállamiság egyre távolabbi perspektívába helyeződött. Last April this year, the Supreme... Az elmúlt héten az Administratív bíróság eh, bűncselekménynek eh, ítélte a demonstrációkat például. Ez pedig egyértelműen sérté és ellenébe megy az intézmény garanciáknak. és a sárja törvény érvényesítése. 2013. július óta a nők ellen és a koptok jogai ellen is felszólal a kormány. És, és semmi sem javult a valóságban. A gyülekezési jogot is megsértik, az emberi jogi tevékenységeket megnyírbálták, politikailag motivált nyomozások indultak, és emberek életét fenyegetik. Valamint családjaikat, munkahelyeiken fenyegetik őket. 2013. júliusa óta számos emberjogi védő társadalommal alkalommal ítéltek el börtönbüntetésre. Egy szemét meg is gyilkoltak, ez pedig eddig hallatlan fellépés. A békés tüntetésekhez való jogot szintén megszüntették, nagyon korlátozó jellegű törvényel, és a politikai ellenzékre egyre nagyobb nyomást gyakorol a kormány. A félelem egyre inkább elterjedt. 2013. júliusa óta az összes szekuláris fiatal vezetőt elítélték, akik részt vettek a 2011-es eseményekben, akár életfogytiglan börtönös büntetést is kaptak. Én a fiatal szekuláris aktivitásról beszélek, nem a békés iszlamistákról. A liberális mm, média, médiát is elhallgattatták, és arra bátorították őket, hogy maradjanak otthon, vagy hagyják el az országot. Arra bátorították őket, hogy külföldön tevékenykedjenek, egyre több liberális aktivista kényszerült elhagyni Egyiptomot. parlamenti választásokat több ízben elhalasztották, mint említettem, egyre nagyobb a félelem. Hiányoznak a minimális garanciák, a fair szabad választások érdekében. a Nemzeti Megfigyelő Bizottság úgy döntött, hogy nem fogja a választásokat megfigyelni. Nincsenek politikai ellensúlyok ebben az országban. Végső felelősségre vonhatóság elvét nem erősítik. Tehát nincs választásunk alapvető jogokat tiszteletben kell tartani. It is no longer a choice. That choice was before nagyon fontos, hogy az arab tavasz előtt és után mi történt, de az is, hogy rövid távú vagy globális stabilitást akarunk-e. nem lesz vége a harcoknak, és 70 millióan nem fognak győzni, hogyha nem tudnak minden problémával szembenézni ezek között a, az extremista vallás, extremista vallási csoportosulások által terjesztett nézeteket is. 2011 óta és ez az utolsó mondatom, az EU többször is kijelentette, hogy nem néz el a súlyos emberi jogsértések mellett ezután, és hogy ragaszkodni fog az európai értékekhez. Nem tudom, vajon mekkora a súlya ezeknek az értékeknek a mai EU politikák irányításában. Igen, nagyra értékelem az Európai Parlament nyilatkozatait, amelyben elítélik ezeket az, el, az erőszakos cselekedeteket, de sajnos ezeknek a nyilatkozatoknak nincsen hatása a valóságra, az Európai Uniós testületek napi munkájára. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, szépen. Rodríguez asszony, és még mások is kérték a szót. Ah. Úgy látom, hogy a többi képviselő is kérte a szót, akkor először Rodríguez asszony a szó. Uh, uh, Köszönöm szépen, portugálul beszélek. Uh, e Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tájékoztatást, amit a vendégektől kaptunk, most jobban értjük mindannak a körülményeit, ami Egyiptomban történik. Az Euromed csoport alelnökeként nagyon szorosan követem azt, hogy hogyan alakul a helyzet. Két kérdésem van a halálbüntetés végrehajtása az egyik, és a nem kormányzati szervezetekről már hallottunk, hogy biztosítani kell a politikai aktivizmust. Én magam is aktivista voltam fiatal koromban, el sem tudom képzelni, hogy ezt betiltanák, hiszen ez különösen az egyetemi életen hozzátartozik. A nők elleni erőszak is ennek eh, része. A diszkriminációmentesség és az esélyegyenlőség benne van az alkalmányban, de bonyolult helyzetek adódnak, és az ellen hogyan próbálnak fellépni, erre vonatkozóan szeretném hallani a nézeteit, és nagyra értékelném, hogyha elmondaná például, hogy a nők jogait hogyan garantálják vagy valóban garantálhatók-e vagy sem. Nekem az a benyomásom, hogy és talán tisztázhatja ezt, de az a benyomásom, hogy nincs. Tehát nem történt még meg azt, hogy a nők elleni testi erőszakot bűncselekménynek tekintenék-e. A 306-os cikkre gondolok, vajon a különösen a családi erőszak és a nők elleni erőszak terén van-e valamilyen stratégia, vagy legalábbis elképzelés, A 60-as cikk re, megengedés, idézem, hogy fegyelmezze a férj a feleségét az alkotmányok szerint. Mi a helyzet eh, a házasságtöréssel? Ez is eh, komoly kérdés. A nőbizottságban is foglalkoztunk ezzel. A büntető törvénykönyv miért nem ismeri el egyáltalán a családon belüli erőszakot, a házasságon belüli erőszakot, és mi Európai Parlamentként hogyan tudunk ebben segíteni, hogy biztosítsák azt, hogy a nők jogait is garantálni lehessen.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 a következő kérdésem lenne, ezeket az információkat a meghívott vendégeinktől kaptuk, de sajnos az optimizmusra azért nem túl sok okunk van. Elhangzott az is, hogy a az alkotmányos garanciák papírra vannak fektetve, de mégis ez mintha befagyott volna ez az egész folyamat, ahogy azt a második felszólalónktól is hallhattuk. Tehát részben jogi garanciákról beszélünk, más részről viszont ezek nem működnek. Úgyhogy ezért az én kérdésem önökhöz a következőképpen merül fel. Mit lehet tenni ebben a mostani helyzetben? egyrészt ott vannak ezek az alkotmányos garanciák, de más részről viszont az élet maga ezeket nem támasztja alá. Tehát itt azért figyeljünk oda a kettő között húzódó szakadékra. Választások. Én szerintem nagyon nehéz elfogadni mindezt akkor, hogyha itt ö, olyan nemzetközi ö, kérdésekről beszélünk, amely, tehát hogy egy olyan nemzetközi kontextusról beszélünk, amelyben nem mindenki fogadja el a jelenlegi helyzetet. azt is láthatjuk, hogy a Szaharov díjasok között is van egy olyan hölgy, akit nem tudom, hogy őt is elítélték? Ez lenne a kérdésem. Ő is az elítéltek között van? És aztán van egy másik hatalmas probléma, egy humanitárius problémáról beszélek, amely az arab tavasz után mutatkozott, de Egyiptom esetében is egy hatalmas változásokról számolhatunk be, Egyiptomba is megérkeznek a szomáliaiak és az eritreiaiak, tehát tulajdonképpen Egyiptomot is élinti a népvándorlás folyamata. Ezeket a helyzet, ezekkel a helyzetekkel mit kezd az egyiptomi kormány? Mert azért nagyon drámainak tűnik a helyzet. Köszönöm szépen, De más meg Mákers úr következik. Eh, eh, Köszönöm szépen, hollandul szeretnék én is hozzászólni és eh, először is a vendégeknek köszönetet mondani azért, hogy nagyon tartalmas tájékoztatást kaptunk ma. Egyiptom nagyon fontos regionális szereplő, fontos szerepet tölt be a szélesebb értelemben vett régió biztonságában, a fundamentalizmussal, a radikalizmussal szemben is. Láttuk, hogy a fanatizmus és a nagy léptékű emberi jobbsértések a régióban egyre jobban terjednek, és a terror, terrorizmus fenyegetése és áldozatai is az egész együttélést, az egész társadalmi életet veszélyezteti, és nagyon jó, hogy 21 egyiptomi kopt keresztmény libiai meggyilkolására a teljes társadalom reagált. Ez reménykeltő. De ez a, a jogszerű vagy legitim félelem a terrorral szemben nem szabad, hogy kifogás legyen ahhoz, hogy a a fundamentális szervezetek az emberi jogokat szisztematikusan lábbal tiporják. Sokat hallottunk erről, és ma is elmondtuk, hogy mennyire aggaszt minket az Egyiptomban az, Egyiptomban az emberi jogi helyzet. És az is, hogy vajon a szabadság reménysége, ahogy azt Mubarak bukását követően és Morsi bukását követően láttuk, hogy ezt a reménységet hogyan nyomják el, meg kell őrizni az alapvető jogokat, és, a, és a, az alkotmányban szem, szereplő alapvető jogokat és emberi jogokat érvényesíteni kell. Tettekkel. Semmi értelme egy szép alkotmánynak, hogyha azt nem hagyják végre. Hallottam azt is, hogy az Európai Unió nyomására nem sok minden történt kevés a hatás az Európai Uniós lépéseknek. A kérdés akkor az, hogy hogyan lehet ezen változtatni. Ez egy olyan kérdés, amire szeretnék természetesen választ kapni. És talán még egy kérdést feltehetek, hogy konkrétan hogyan tudunk segíteni. Arra gondolok például, hogy még mindig problémát jelent a túlzott és rendkívüli rendőri erő hogy demonstráció esetében még mindig vannak halottak, a börtönben is bántalmazzák oly mértékben az embereket, hogy annak halálos áldozata is van. A crowd control, a tömegek kezelése, kézben tartása a rendőrség számára nem ezt kell, hogy jelentse. Nagyon fontos, hogy egyfajta változás legyen, tehát hogy bekattanjon valami a rendőröknek e kérdésben is. A a média, ez igazából egy kicsit veszőparipám, mert valaha újságíró voltam. A journalizmus, az újságírás az egy szakma, nem valami Istentől elrugaszkodott cselekedet. Az Al Jazeera újságíróját, Péter Jestét több mint egy év börtön után szabadlábra helyezték. De félek attól, hogy ez a szabadlábra helyezés és az ezzel kapcsolatos nemzetközi felfogás, vagy az nemzetközi figyelem egy kicsit háttérbe szorította a szólásszabadság és az újságírók általános szabadságának kérdését. Pedig nemzetközi szinten is próbáltunk nyomást gyakorolni. A harmadik dolog pedig a nemzetközi közösség, és ez az első megjegyzésemhez kapcsolódik. Tulajdonképpen félelemből még, még hallgatólagosan támogatja a destabilizációtól való félelem miatt a stratégiai partnereket. Valóban igaz-e? Így látja-e ön is? Köszönöm szépen, és most a zöldek nevében Büchner képviselő. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és mindenképpen köszönöm, hogy ilyen nyílt a mai vita. Nagyon szükségesnek is tekintem én ezt. A kérdésem konkrétan a normál és a katonai bírósági eljárás kapcsolatára, illetve a kettő különbségére vonatkozik. Május 17-én, ha jól emlékszem, kivégzésre került sor, és akkor abban a helyzetben, akkor az volt a helyzet, hogy az emberek eltűntek, nem, kvázi nem mondta meg senki, hogy hol tartózkodnak, melyik börtönben. Ez egy jogállamiság kereten kívüli eljárás, hogy személyeket eltüntetnek, olyanokat, akik bírósági eljárásban kerültek elítésre, persze, hogyha ezt ennek lehet ezt nevezni, mert ezt igazából csak gúnyolódásból mondhatnánk ebben az esetben, hiszen ez katonai rögtönítélő bíróság volt. Az ilyen látszat eljárások hogyan, vagy többször fordulnak elő, mert a normál bírósági van, mintha más lenne a helyzet. És vannak-e még a jogszerűen kívül elhelyezhető általában katonai, katonai kötelékekben van-e tehát ilyen kevésbé legális kivégzés? Köszönöm szépen. Euh, maintenant, je vais euh, passer la parole euh, à la représentante... Köszönöm szépen, most pedig a szót. A külügyi szolgálat képviselőinek adom meg. Thank you. <clears throat> Thank you very much also to... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az első eszmecserét, és nagyon örülünk annak, hogy a jelenlegi helyzetről felvilágosodást kaphattunk az egyiptomi emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy az IIS is továbbra is nagyon aggódik az egyiptomi emberi jogi helyzet kapcsán. És nem csak innen a központból figyeljük a helyzetet, követjük nyomon, hanem az önök kollégáival is állandóan találkozunk, illetve a helyszínen is, a delegációban nyomon követjük mindezt, és a fellenzéki erők, a civil társadalom képviselői keresztül megpróbáljuk kialakítani azt az árnyalt képet, amelyre ezekben az esetekben szükség van. Köszönöm szépen! Most pedig azt fogom kérni, hogy reagáljanak a lehető legrövidebben a meghívott vendégeink két-három percben. Köszönöm szépen, ne haragudjon. Én azt javaslom, hogy Hassan úrral kezdjük, és aztán ön következik. Általában ezt így szoktuk, cseréljük a sorrendeket. 2 plusz 3. Thank you again. Még egyszer köszönöm szépen ezt uh, az eszmecserét. Számunkra nagyon fontos, de én azt hiszem, hogy két-három percben ezt gyakorlatilag lehetetlen lesz összefoglalni. Úgyhogy nagyon röviden, tényleg távirati stílusban fogok szólni. Jó néhány kérdés merült fel, főként a nők helyzetével kapcsolatban. A legnagyobb probléma az én meglátásomban az az, hogy nincsen megfelelő politikai akarat amennyiben lenne, akkor az általában csak a szép szavakra vonatkozik. Én nagyon büszke vagyok a mai ö, alkotmányban lévő ö, szabadságuk jogokra vonatkozó részre, de ugyanakkor, hogyha megvizsgáljuk a helyzetet, akkor azért azt is valahogy biztosítani kellene, hogy ne csak szavak legyenek ezek, hanem konkrétan élvezzék is ezeket a szabadságjogokat az emberek. Ugye itt vannak az angol és francia fordítások, nagyon szép ez a szöveg, csak éppen semmi köze nincs a valósághoz, köszönő viszonyban sincs vele. Sőt, pont az ellenkezője történik. Nap mint nap olyan törvények születnek, amelyek egyértelműen megsértik az alkotmány szellemiségét és betűjét is. Például tegnap az egyik liberális párt elnöke nyilatkozatot tett, és azt kérte ebben a nyilatkozatban, hogy a parlamentre vonatkozó passzust töröljék. az, azért kérte ezt, mert továbbra is csak tolják ki állandóan a határidőt, hogy mikor kell létrehozni, de a választási törvényt is megsértik, tehát ennek komoly következményei vannak, mert az alkotmány szellemét sértik ezek a jogszabályok. Egy másik kérdés. Sajnos még most is történnek ö, olyan botrányos gyilkosságok, ö, akár nem csak ö, eldugott falvakban, hanem hanem máshol is, tehát egészen szembetűnő helyeken is, és ismert személyiségeket is meggyilkolnak. Úgyhogy ez egy másik kérdés. Mit is tehetünk? Mit tud tenni az Európai Unió? Én azt hiszem, hogy leginkább erkölcsi szavát kell felemelje az EU, ahogyan elmondta, állandóan az orruk alá kell dörgölni az európai értékek megsértését. Mert szerintem az Európai Unió és Egyiptom érdeke is mindez. Egyiptomnak a stabilitását kell biztosítani, a terrorizmus ellenes harcot kell támogatni, de mégsem történik szinte semmi ezen a területen. Mert nem itt történik az igazi harc. Hogyan lehet különben megmagyarázni? Azt, hogy 2011 óta három évtől egészen a életfogytiglan terjedő börtönbüntetéssel sújtották azokat a fiatalokat, akik 2011-ben szerepet játszottak. Nem tudom, hogy azok a gyilkosságok, amik történnek, azok segítik-e a stabilitást, a terrorizmus ellenes harcot és az emberek, az emberek bizalmát és egyáltalán segítik-e Líbia, Szíria vagy Irak helyzetét. Sőt, én inkább attól félek, hogy ugyanoda fogunk mi is süllyedni, hogyha ezen az úton, tehát hogyha ezt az utat folytatjuk. Nem tudom, hogy lesz-e valaha stabil Egyiptom, ez szerintem a terrorizmus ellenes harc felerősödése nélkül nem képzelhető el. Ez az, amit az összes ellenzéki politikus, emberjogi aktivista elmondott, és most már tudjuk, hogy mi a következménye mindennek. Bármilyen országban a demokratikus intézmények lerombolása ide vezet. És ez így van mindenhol. Ez a extrém vallásos vagy vallási diskurzus szintén nem segíti az ország átalakulását. Köszönöm. Most pedig megkapja második meghívottunk a szót. Köszönöm szépen, nagyon fontos nekünk reményt adni, hogy a nemzetközi közösség mögöttünk áll, tisztában van a helyzettel, illetve segíteni tud az egyiptomai miaknak a jogállamiság helyreállításában. <clears throat> Vannak egyéni esetek, éppen ezért létezünk civil szervezetként Egyiptomban, és néha meg tudunk oldani bizonyos problémákat, Civil társadalomként ragaszkodunk ahhoz, hogy igenis a rendőrtiszt lőtte le az emberjogi aktivistát, megpróbálunk nyomást gyakorolni az elnökre azért, hogy komoly nyomozás induljon. És végül a rendőrség hajlandó kiadni a főgyésznek a nevet, aki meggyilkolta az emberi aktivistát javul az emberjogi helyzet, és mi ezen fáradozunk, ezért küzdünk, de nem értek egyet azzal, hogy nincsen politikai akarat mindenre, de van politikai akarat, hiszen az egyiptomiak hajlandóak nyomást gyakorolni, és a két forradalom után már nem félnek. Két dolgot szerettem volna <clears throat> kiemelni. Az első, a nők elleni erőszak. Civil társadalomként az igazságügyminisztériummal együtt szorosan együttműködünk a törvény módosítás érdekében. Nagyon fontos eh, a büntető törvényszékben megváltoztatni megfelelő cikkeit, és ezután pedig az alkotmányt is ehhez mérten módosítani. Ezt a helyzetet senki nem tudja elfogadni. Ilyen ítéletek nem születhetnek. Tehát van egy alkotmányunk, és az egyiptomiak eh, meg fogják tudni ezt mind változtatni, azért, hogy a valóságra térjünk át. Ehhez pedig a jogalkotás megváltoztatására van szükség. Én parlamenti választásokon jelöltként indulok. Egyébként a, az elnökválasztás, illetve a választások érvénytelenek lesznek, majd a ramadán után kerül erre sor. A <clears throat> második megjegyzésem A bevándorlók helyzete nagyon veszélyes helyzet a teljes térségben, és nem tudtunk megoldást találni eddig. Értem, érezzük a terrorista fenyegetést. Az egyiptomi rendőrség ténylegesen küzd a terroristák ellen. 700 rendőrtisztet gyilkol, gyilkoltak meg két-három hónap alatt ebben a küzdelemben, mégpedig súlyos fegyverekkel. Szudánból, Szudán keresztül érkeztek a terroristák a palesztin-libia határon keresztül. Tényleges küzdelem folytatunk, és az egyiptomi kormánynak hajlandónak kell lennie a törvények az alkotmány megváltoztatására. Mi próbáljuk elmondani a kormánynak, hogy a politikai jogok is nagyon fontosak, és az utolsó megjegyzésem, mi az EU szerepe? Azt gondolom, hogy stratégiai kapcsolat van az EU és Egyiptom között, és nagyon fontos segíteni Egyiptomnak technikai segítséget nyújtani a rendőrségnek, a főügyésznek, a bíráknak. Ez nagyon fontos segítség számunkra. Tíz éve ez már így van. És támogatnunk kell a civil szervezeteket, akik a civil szervezetekre vonatkozó törvényeken dolgoznak, azért, hogy ezek liberálisabbakká válhassanak. Reményteljesek vagyunk, és szükségünk van az önök támogatására. Köszönöm. Köszönöm szépen mint ahogy a szokványos szakbizottságban. Az egyiptomi nagykövetségnek is lehetőséget adunk, Adel Ibrahim úrnak, aki helyettes misszióvezető, három percet tudok adni. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Egyiptom. Franciául fogok beszélni, franciául. Egyiptom nagyon nehéz időszakot élt meg az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben. Tehát nagyon nehéz időszakot élt meg Egyiptom az utóbbi években, de azért a legrosszabbat hát mégis sikerült elkerülni, és a demokrácia a cél. Kedves hölgyeim és uraim, Egyiptom nagyon örül annak, hogy az ország politikai fejleményeit nyomon követik, és az Európai Unió is odafigyel Egyiptomra. Az egyiptomi emberek úgy érzik, hogy az Európai Unió nyomást gyakorol, és nem segít a demokratikus átalakulásban. Kedves hölgyeim és uraim, a az Európai Parlamentben, ebben az albizottságban két éve voltam utoljára, és akkor is a parlamenti képviselők aggodalmuknak adtak hangot a muzulmán testvérek által végzett politikával kapcsolatban. Tényleg nagyon nehéz volt a helyzet, főként azért, mert az utcán utcai harcok alakultak ki, és gyakorlatilag polgárháborús állapotok, úgy, ahogyan az más országokban is, a régióban. Éppen ezért szeretném most a mostani helyzet kényességére felhívni a figyelmet. A rendőröket meggyilkolják, a katonaság a sínai félszigeten is nagyon nehéz műveleteket hajt végre. Természetesen a terrorizmus ellenes harcot nem lehet az emberi jogok ellenében tenni, de azért sajnos a demokráciát nem lehet egyik napról a másikra felépíteni. Itt egy átmeneti időszakról beszélnék. Nem volt olyan könnyű ez nálunk, mint a hidegháború után a kelet-európai országokban. Ami a halálbüntetést illeti, mi úgy gondoljuk, hogy a vita nagyon bonyolult és hosszú lesz. Ugyanakkor az egyiptomi kormány, sőt az egyiptomi kormányok mindig is tanúbizonyságot tettek nyíltságuk mellett, amikor a nemzetközi intézmények helyszínén a halálbüntetés kérdéséről esett szó. Ugyanakkor az egyiptomi nép többségében támogatja ezt a büntetési formát. Részét képezi az egyiptomi büntető törvénykönyvnek, és vannak olyan esetek, amikor ennek indokolt is az alkalmazása. De végül is szeretnék mindenkit arról biztosítani, hogy a kormány elismeri a rendőrség erőfeszítéseit, és a rendőröket is bűn, bíróság elé állították, akiket bíróság elé kellett állítani, és kemény büntetést fognak kapni. A bíróságok függetlenségével kapcsolatos vitába viszont nem szeretnék belebonyolódni. Köszönöm. Köszönöm szépen az ön felszólalását, ami a halálbüntetést illeti, csak arra szerettem volna utalni, hogy nem olyan régen Nebraska államban, tegnap, talán tegnap törölték a halálbüntetést a büntető törvénykönyvből. Ez egy nagyon jó hír ami füleinknek zene. Esetleg a nebraszkai ügyre szeretne ön reagálni? elképzelhető, hogy 20-30-40 év múlva ott jut a társadalom, hogy erről a vitát meg tudjuk tartani, és ténylegesen ezt törölni lehet majd, de én azt kell, hogy mondjam, hogy én személyesen nem támogatom a halálbüntetést, sőt már a 80-as évek óta mm, egyáltalán nem támogatom azt. De a társadalom nem eléggé érett erre. Szeretném megköszönni még egyszer a meghívott vendégeinknek az előadását, és még mielőtt befejezzük a munkát, annyit mondanék még, hogy a következő ülésünk június 16-án és 17-én lesz, persze 2015-ben. Tehát nem sokára találkozunk.